és Duran asszonynak adom meg a szót két percre. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. A kongói függetlenség 50. évfordulójának előestéjén úgy tűnik számomra, hogy fontos, hogy az Európai Parlament Sebaja úr haláláról nyilatkozzon. Sebaja úr emberjogi harcos volt, és nagyon híres kongói, akit Kinshasa külvárosában találtak holtan az autójába, és sofőrjét sem találták meg azóta. A következők a kérdések. Miért ha ölték meg, és ki? Szerintem az állásfoglalás értelmében teljesen független, komoly nyomozó bizottságot kell fölállítani, hogy kiderítse a halálának körülményeit, illetve sofőrének eltűnésének körülményeit. Tudjuk, hogy az emberi jogok védői a kongói köztársaságban egyre aggasztóbb körülmények között élnek. Pascal Kabungulu például 2005-ben halt meg, több újságíró, illetve emberjogi harcos tűnt el. A katonai kongói hatóságok egyszerűen nem végzik a feladatukat. A kongoli jognak megfelelően, illetve a nemzetközi jog értelmében az emberi jogok védelme érdekében fel kell, hogy lépjünk. Nagyon fontos a demokrácia szempontjából az emberi emberi jogi harcosok és a az újságírók védelme. A kotonúi egyezmény értelmében a demokrácia és a jogállam nevében a kongói demokratikus köztársaságban nagyon fontos felderíteni ezt a helyzetet. Úgy gondolom tehát, hogy a parlamentnek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a kongoli hatóságok megfeleljenek az ENSZ által elfogadott 1998-as határozatnak. Ezeknek ugyanis védeni kell az emberi jogokat. Ezt az üzenetet fogom június 30-án Kinsaszába magammal vinni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Düran kollega hozzászólását, Kacmarek képviselőtársam, egy percben a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Tegnap itt a házban beszéltünk az emberi jogvédők védelméről általában. Ma meg egy nagyon konkrét esetről kell beszámolnunk, egy olyan emberi jogvédőről, aki megöltek azért, mert fellépett az emberi jogokért. Csabaja úr ezért kellett meghalljon. El kell fogni a tetteseket, nem tudni még kik ezek a tettesek, egy dolog biztos, a tettesek ellentétesek a mi céljainkkal, az emberi jogok védelmével az emberi jogi védőket azért üldözik, mert közfigyelmet keltenek az, ezekben az országokban, rámutatnak arra, hogy az állampolgárokat, állampolgárokat sérti a kormányok, visszaélés, kormányok visszaélése. A tetteseket tehát el kell fogni, meg kell büntetni, ezért egy hiteles, átfogó és független vizsgálatra van szükség. Ezt követeljük az állásfoglalásunkban. Köszönöm szépen, Kacmarez kolléga. Most pedig másfél perc a Verzsiát kolléga. Euh, l'assassinat de Florida Foliber Sebályába Bálizeri meggyilkolása, aki az emberjogi szervezet igazgatója, vezetője volt, a rendőrség feladata, akár csak a sofőr eltűnése. Ez a helyzet Kongóban. A kérdés az, hogy a család mi nem férhet hozzá holttestéhez. Sebaja urat allor ismerték, hogy a kongoly vezetők ellen foglalt állást, és rendszeresen a civil szervezeteknek, a médiáknak beszámolt arról, hogy milyen drámai a helyzet Kongóban. Már nem is számoljuk azokat az újságírókat és emberjogi harcosokat, akiket fenyegetnek, megkínoznak, letartóztatnak, meggyilkolnak ebben az országban. Pascal Gabuló kimegy 2005-ben, Frank Nigike és felesége Ellen Mapka, Szerzs Masé 2007-ben, Didace Namujimbo 2008-ban, csak hogy néhányukat említsen példaként, hiszen nagyon sok az áldozat. Sőt, Boszkendel Ganda úr ellen ö, letartóztatási parancsot adtak ki, de kongolyak felmentették. A, ennek az országnak a gazdasági és szociális helyzet egyre rosszabb, polgárháborús helyzet uralkodik, gyilkosságok, tömeges erő, erőszak jellemzi ezt az országot. És együttműködési szerződés létezik az Európai Unióval a kotonói egyezménynek utalva. De ugyanakkor Elnézést, elnök úr, úgy tudom, két percem van. Elnök úr, elnézést, úgy tudom, hogy két percem van. Nem, másfél perce volt, mondja az elnök. Elnézést, képviselőtársam, de még egyszer mondom, egy perc másfél másodperce volt. Egy negyvenötig hagytam beszélni, nem az először fordul az elő. Nagyvonalú vagyok, de így nem lehet levezetni az ülést. Mindig van kifogás nem lehet a másik képviselő rovására túlbeszélni az időt. Így nem megy. Következő Sáke képviselőtársam. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Társzerzője vagyok ennek az állásfoglalási tervezetnek. Novemberben, tehát nem sokára néhány hónap múlva, a parlamentünk képviselői ellátogatnak a Kongói Demokratikus Köztársaságba. Mégpedig azért, mert az AKC éves találkozóját tartják ott. Milyen álláspontot képviselünk, hogyan viselkedjünk? amikor szembenézzünk a házigazdáinkkal. Nem maradhatunk némák. Ez egy olyan kérdés, ami nagyon fontos. Az emberi jogok védelme nem állhat pusztán szavakból. Nem lehet egy könnyen vett játék. Mások az életükkel fizetnek ezért. És az Európai Parlamentnek te- cselekednie kell. Köszönöm szépen. Csárnecki úr beszélt, előbb átugrottam a nevét, most jön Sáke képviselőtársam. Frau Kollegin Sáke, dann... Sáke asszony, ha nincs itt, akkor majd továbbadjuk az idejét, most Posszált úr egy percben kap szót. Elnök úr, Sibéba Haszire és rettenetes története sajnos nem egyedi eset. Sőt, inkább a jéghegy csúcsa ez a rém tett, nem csak a KNDK-ban, hanem Afrikában egészében. Kongó egy elképesztően szép ország, egy egész kontinenset el tudna tartani az ott levő természeti kincsek tömege, ez egész kontinens gazdag lehetne ebből. Az energia is elláthatná egész Afrikát, amit Kongóban van. Ha legalább működne valamiképpen itt a jogállamiság, egész Afrika felépülhetne Kongóból kiindulva. Ám éppen ellenkező a helyzet. Kongó egy rettenetes seb, a destabilizáció szörnyű örvénye, amely kiterjed egész Afrikára. Ezért kell az EU részéről az egyik a jogállami politika, a támogatási politika és békepolitika egyik hangsúlyát Kongóra helyeznünk, mert itt dől el Afrika sorsa. Ezért helyen való, hogy a következő nagy konferenciánk is itt kerüljön megrendezésre. Köszönöm szépen, Posselt úr. Most pedig Kretu asszony. Doresc și eu să condamn această crimă odioasă împotriva unuia dintre cei mai... Én is szeretném elítélni ezt a gyűlöletes bűntényt az egyik legnagyobb tiszteletre, legtiszteletre méltóbb jogi harcos ellen. A civil szervezet, amit ő vezetett, Bahizire úrnak a szervezete, szó szerint úgy hangzik, hogy az a hang, amelynek nincs hangja. Ez mutatja a helyzetet. Nagyon sokáig szargatták, csak azért, mert említette a hadseregben uralkodó korrupciót. Tragikus halált halt, nagyon erőszakos halált, ez a barbár cselekedet jól illusztrálja a kongói helyzetet. Egyre több a kínzás, a szexuális büntények és az erőszakos, brutális kivégzések ragaszkodnunk kellene hozzá, hogy a kongóhai hatóságok egy független és pártatlan kivizsgálást folytassanak, és azonosítsák be a bűnösöket. Ne hagyják az emberi jogok megsértését egy olyan országban, ahol a polgárháború leple alap tömegerőszakot és tömeggyilkosságot lehet elkövetni. Azt hiszem, az ENSZ-nek is hatékony szerepet kell játszani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kretszó asszony. Hozzászólását most Kovál képviselőtársa miért szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, hogy ma azzal kell szembenéznünk, hogy amikor Afrika segítséget kér, vagy együttműködést az Európai Unióval, mi megpróbáljuk biztosítani ezt. Ma pedig bizonyos normák és szabályok léteznek az emberi jogok védelme érdekében, hogy ki kell nyomozni a bűncselekményeket. A kulcsa ennek kérdésnek részben megtalálható az állásfoglalásban, nevezetesen a vizsgálóbizottság létrehozása. Köszönöm szépen, Kovál képviselő, és aztán egy percben Kélám képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Kelám képviselő a következő. Sajnálatos módon Bahazire úr meggyilkolása 15 nappal ezelőtt nem egy elszigetelt tragédia ahogy az ENSZ különleges jelentőstevője kimondta, ez a gyilkosság nagyon erősen arra utal, hogy hatóságok állnak, a hatóságok állnak mögötte. Politikailag motivált gyilkosságok egyre növekvő tendenciát mutatnak az emberi jogvédők megfélemlítésének, elhallgattatásának és a politikai ellenfelek elhallgattatásának egyik elre terjedő módszere ez volt és maradt is Kongóban az elmúlt években. Együtt kell éreznünk a családdal, és szeretnénk kifejezni Bahazira úr családjával együttérzésünket, és felhívjuk a tanácsot és a bizottságot is, hogy gyakoroljanak nyomást a KNDK hatóságaira, annak érdekében, hogy az emberi jogi harcosok normális körülmények között működhessenek, és állítsák bíróság elé a gyilkosság felelőseit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kellen kolléga. Most pedig egy percre, Korhola asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Nagyon helyes, hogy foglalkozunk a plenárison ezzel a témával. Ez az ember bátran védte a demokráciát és az emberi jogokat Kongóban. Üldözték a hatóságok nem tudtuk őt megvédeni. Az ő áll, az ellen elkövetett gyilkosság és a munkatársai ellen elkövetett gyilkosságok jól illusztrálják, hogy az elmúlt néhány évben Kongóban nagyon sok emberi jogi aktivistát öltek meg, de hangsúlyoznunk kell, hogy az a fontos, hogy önállóan dönthessenek a Kongói Demokratikus Köztársaság lakói. Ugyanakkor harcoljunk a korrupció ellen, és erősítsük meg a helyi hatóságokat, és a rendőrséget ellenőrizek. Köszönöm. El... Köszönöm, Korhola asszony. Most Préda képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném együttérzésemről biztosítani Floriberbe Csebaja Baszahír családját. Tiszteletre méltó emberjogi harcos volt Kongóban, úgyhogy elfogadhatatlan ez a helyzet, és szerintem kollégámhoz csatlakozva én is elítélendőnek tartom. Fel kell deríteni, hogy hogyan követték el ezt a gyilkosságot, és ebben a kontextusban szerintem az ensz is be kell vonni, mert akár csak a, az ENSZ különleges ö, felelőse említette, utalás van arra, hogy hivatalos részvétel állapítható meg ebben a gyilkosságban. Ez aggasztó tendencia az elmúlt évek során a kongói köztársaságban, ugyanis nagyon sok emberjogi harcost gyilkoltak meg, újságírókat is, és a kongolai hatóságoknak harcolniuk kellene ezzel ellen. Köszönöm. Köszönöm. Préda úr szavait. Most a spontán felszólalások ideje jött el Szálhófer mi a szó először. Thank you. Eh. Köszönöm Köszönöm állásfoglalás szerzőinek munkáját. Barzerjul meggyilkolása után 50 szervezet, közöttük az ENSZ főtitkára Ban ki myun is vizsgálatot kért. Többször kapott életveszélyes fenyegetéseket az áldozat a rendőrségtől, június 1-én pedig egy rendőrőrszobát látogatott meg a rendőrfőnök meghívására, és onnan visszajövet ölték meg valószínűleg Báhizir urat. A bizottság és a tanács kell, hogy kiharcolja azt, hogy egy független vizsgálat induljon be, és garanciákat is kell kapnunk arra, hogy Bahizir úr családja biztonságban lehet a, azon körülmények között, amelyek a KNDK-ban uralkodnak, ez nagyon fontos, és halálával, életével fizetett azért, hogy megvédjék az emberi jogokat, ezért kell nekünk is támogatnunk ezeket. Köszönöm. Köszönöm Tyler szépen, Styler asszony. Most pedig Cánok úr. Elnök úr, ez egy szörnyű eset. Afrika a ma, mobutói és zambiai eseteket idézi az, hogy megváltották a demokratikus köztesség nevét demokratikusnak, nem változhatott a helyzeten. Még mindig nagyon nagy veszélyben vannak, az újságírókat fenyegetik, néha megölik. Floribert Csebeje Bahizirének a neve egy hosszú sort zár, akik végül az életükkel fizetnek a tevékenységükért. Én nagyon remélem, hogy elítélünk valakit, és hogy az EU megpróbálja megerősíteni a polgári társadalmat a KDK-ban nem szabad mentességet nyújtani se ebben a köztársaságban, se máshol Afrikában. Ásványi lelőhelyeknek is nevezik ezeket az országokat, ezért a Kimberley folyamatot és a vérgyémántok importját is Európa be kell tiltanunk hiszen ez hozzájárul a jogtalansághoz, és nagyon sok bátor ember életét veszti emiatt. Köszönöm szépen. Állnak. Köszönöm, Tenak úr. Most Dali biztos úr kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság Liber Báziri haláláról nagyon nagy szomorúsággal értesült. Ő volt az egyik legjobban ismert, legaktívabb emberi harcos a kongói köztársaságban. Ő gyakran együtt működött velük szervezetével is együttműködött a bizottság több alkalommal, ez a legismertebb szervezet Kongóban. Az komoly jelek utalnak arra, hogy a kormányzat képviselői, tisztviselői vannak a gyilkosság hátterében. Nagyon súlyos reakciókat váltott ki, ez nem csak az országon belül, hanem nemzetközi közösségben is. Az Európai Unió csak úgy, mint a tagállamok közül jó néhány, valamint az ENSZ, és az Egyesült Államok kifejezték aggályukat, és komoly vizsgálatot követeltek, annak érdekében, hogy véget vessenek a büntethetetlenségnek. Meg kell találni a tetteseket, és bíróság elé kell állítani őket. Kabila elnök úr is kifejezte azon igényét, hogy vizsgálat folyjon le a rendőrség több tisztviselőjét is elfogták, valamint a rendőrség főnökét is felfüggesztették. A kongói hatóság elfogadott egy holland együttműködési ajánlatot is, mely alapján egy holland ö, orvos korboncnok csapat fogja megvizsgálni az áldozat ö, holtestét, és megpróbálják megállapítani a halál okát. A hivatalos válaszok is arra utalnak, hogy a hatóságok is érzékelik az átlátható, hiteles vizsgálat fontosságát. Az Európai Unió ennek ellenére szorosan figyelemmel kíséri a további fejleményeket, együttesen a tagállamokkal, amelyeknek van képviselet kínzásában. Továbbra is arra hívjuk fel a kongói hatóságokat, hogy gyorsan törekedjenek eredményre a vizsgálat során. Az Európai Unió üdvözli a kongói kormány azon ígéreteit, miszerint felgyorsítja a harcot a bűncselekmények elkövetőinek büntethetetlensége miatt, és fellép a jogállamiság és az emberi jogok védelme mellett hathatós módon. Danke. Köszönöm szépen, Dali biztos úr. Lezártuk ezzel a témát. A demokraták a zöldek, a néppárt, a baloldal, az ECR, és az ALDE is benyújtott dokumentumot ezzel kapcsolatban. A következő témánk Nepál. A szerzőknek adnám meg a szót először Ödenberg asszonyi a szó. E, Köszönöm, elnök úr.